Az elnök. Sit down, please. Kérem, üljenek le. Cari colleghi. Kedves kollégák. Pénteken, november 24-én a színai félsziget északi részén Egyiptomban egy meccset, terrorista támadás tárgya lett, és több száz